Nous allons continuer notre euh, réunion après cette... Euh, Megkezdjük mai ülésünket. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottsággal együttes ülésünket. Elsőként a napi rendet javasolom, és egy apró módosítást szeretnék előterjeszteni. Sürgősségi alapon eszmecserét szeretnénk tartani a közép-afrikai köztársaság miniszterelnökével. És ezt a délutáni ülés vége felé, a koordinátorok ülése előtt 17 óra környékén szeretnénk megtartani. Van -e ezzel kapcsolatban ellenvetés, illetve észrevétel? Amennyiben nincs, akkor a napi rendet elfogadottnak veszem ebben a módosított formában. Most pedig következik a február 18-19-e, illetve március 18-19-e ülésünk jegyzőkönyvének az elfogadása. Amennyiben ellenvetést nem jeleznek a ülés végéig, akkor automatikusan elfogadottnak vesszük ezeket. A koordinátorok március 19-e ülésén elhangzott ajánlásokat, illetve döntéseket szeretném most elfogadásra bocsátani. Ez a kiadott anyagban megtalálható, és amennyiben ellenvetésük van a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, kérem, hogy a titkárság felé jelezzék a mai ülésünk végéig. Ezek hiányában, ellenvetés hiányában elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket. Nincs külön bejelenteni való a mai délután folyamán, és ezért az Európai Bizottság képviselőjétől kérdezem, hogy kíván-e bejelentéssel élni a mai napon a napi rendünk keretében. Az Európai Bizottsághoz kérdést intéztünk. Bart Stász, kolléga kérdéséről van szó. A kérdésszöveg a kiadott anyagban megtalálható. És most át is adom a bizottságnak a szót, hogy adja meg a választ. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Luis Griera a nevem, koordinátora vagyok annak a task force-nak, amely a nemzetközi pénzintézetekkel való együttműködést összehangolja. Köszön, köszönettel vettük az önök kérdését, és szeretnénk választ adni rá. Ma délelőtt érkeztem a tavaszi üléséről a Világbanknak. Dim Kim elnök ennek alkalmából bemutatta a stratégiáját, amelynek az elfogadására majd októberben az éves közgyűlésen kerülhet sor. Ahogyan önök is tudják, a stratégia jelen szakaszában a bank megerősíti kötelezettségvállalásait a szegénység felszámolására 2030-ig, és másodszorban hogy javaslatot fog tenni a prosperitás megosztására, és meg szeretné ezt a célt valósítani. Ennek az alakulását mutatókkal nyomon is követik majd a cél, az tehát, hogy minden ország 40% legszegényebb lakosságát szeretnénk megsegíteni. Tehát ez a számszerűsített világban célkitűzés a prosperitás megosztása keretében. Szeretném még jelezni azt is, hogy az egyik kötelezettség vállalása az új világbanki elnöknek a szolgálatok átszervezése, működésének új alapokra helyezése, hogy a bank különböző területeit az új célok mentén képviseljék. Ennyit tudnék válaszként az önök kérdésére elmondani. Arra a konkrét kérdése, hogy a szociális védelmi politikája hogy alakul a világbanknak, illetve milyen változások várhatók. Az információink szerint, tisztelt elnök asszony, a szociális védelmi politika a különböző alapokat, illetve technikai segítségnyújtást érinti, és e pillanatban a Program for Results programot, az eredményorientált programot, illetve a szakpolitikai hitelezési programot még nem érinti. Jelen pillanatban a technikai segítségnyújtásra terjed ki a különböző alapok keretében az eredményorientált program, illetve az új hitelezési politika azt jelenti, hogy ezek tekintetében is figyelembe veszik a megfelelő szempontokat. És a szociális védelem felülvizsgálata során a bank értékelni fogja majd ennek az eszközrendszernek a működését. a fejlesztés politikai hitelezés és az eredményorientált program összességében ilyen formában mégiscsak a szociális védelmet szolgálja majd. Tisztelt elnök asszony, ennyiben szerettem volna felvillantani az elképzeléseket, illetve európai illetékesként, igazgatóként nekünk kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, illetve mi vetettük fel ezeket a javaslatokat a tavaszi közgyűlésen, és az európai igazgatók látogatását idén az európai intézményekbe szintén megszerveztük, és egy zárt ülésre is sor került, az európai civil társadalom képviselőivel esetenként, illetve a bank igazgatóinak a részvétele, részvételével. És itt a napirend élén találhattuk a szociális védelmi kérdéseket, és május 15-én az Európai Parlamentbe látogatnak majd a világbanki igazgatók ez lehetőséget biztosít majd arra, hogy közvetlenül nekik tegyék fel a kérdéseiket a szociális védelmi intézkedésekkel kapcsolatban. Ezzel szeretném zárni ezt a kérdést. És a felővizsgálat második szakaszát kezdjük most a naptárunknak, időzítésünknek megfelelően, és Május és november között indul ez a második konzultációs időszak. Ebből adódóan úgy gondolom, hogy valamennyiünknek lehetőségünk lesz majd hozzászólni ehhez, hozzájárulni a folyamathoz. Végül jelezném, ahogyan önök is tudják, az Európai Bizottságnak facilitációs, úgymond elősegítő, illetve koordinációs szerepe van. És Bucks, biztos úr részt vesz az éves találkozókon, illetve a tavaszi um, ülés alkalmával is. És a bank munkáját így segítjük. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az ismertetőt, és egy kiegészítő kérdést szeretnénk feltenni önnek. A Világbank minden olyan projektet finanszíroz-e majd, amely az úgynevezett land grabbing, hát a földrablás kérdéseivel foglalkozik, Etiópiában például, illetve más afrikai országokban. Vagy ezek a projektek nem számíthatnak-e a Világbank támogatására? Tehát az adóparadicsomokat például a világbank a források felfüggesztésével igyekszik el lehetetleníteni. Nos, szeretnék választ adni erre a kérdésre, ami a földrablás, a területrablás területét, illetve kérdését illeti. Ez egy nagyon komoly probléma, különösen a jövőre nézve, és az élelmiszerellátás biztonságát veszélyezteti, a vidéki területek fejlődését sodorja veszélybe, illetve az alapvető jogokat is sérti. A FAO-val együtt és az élelmiszer ellátás biztonságával foglalkozó bizottság velünk együtt kidolgozta az irányelveket, iránymutatásokat a területrablás megakadályozására. És jelezni szeretném elnök azt, hogy akkor, amikor ide látogatnak a világbank igazgatói, akkor közvetlenül is feltetik ezeket a kérdéseket. Annyit lehet egyelőre tudni, hogy amennyiben igen vagy nem jellegű választ kell adni, akkor a földrablás témaköre bonyolult, hiszen itt magánvállalkozások érintettek a mezőgazdaságban, és az úgynevezett politikai eszközkészlet, a policy mix része az is, hogy az érintett lakosságot is be kell vonni a megoldásba. És természetesen ezt kölcsönösen elfogadott útmutatásoknak, irányelveknek megfelelően lehet végrehajtani, és esetenként mérlegelni kell a konkrét körülményeket. Az általános elveket rögzítettük, és természetesen ezek lényege, hogy a banki források az érintett lakosság érdekeit támogassák, képviseljék. Köszönöm. Most pedig megkezdjük a nyolcas napi rendi pontunknak a tárgyalását, tehát Mali demokratizálása és újjáépítése. 2012. márciusában, több mint egy éve, pucsra került sor Maliban, és az idei évben katonai műveletet indított Franciaország, idén januárban, és a francia-mali közös hadtest az északi nagyvárosokat újból felszabadította. Január 29-én elfogadták az átmenet úti tervét két misszióval együtt, illetve átmeneti kormány területi integritás biztosítása mellett és szabad, tisztességes választások tartását kilátásba helyezve. A biztonsági intézkedések célja, hogy a francia katonai beavatkozást követően egy integrált eh, ENSZ misszió biztosíthassa majd a stabilitást, a békét. Négy millió háromszázezer mali lakos szorul rá a segítségünkre, támogatásunkra. És 2012 óta csak nem félmillió ember menekült el a lakóhelyéről, országon belül keresve segítséget, vagy pedig a szomszédos országokban. És mintegy 65 ezer közülük január óta menekült el. És az emberi jogok tiszteletben tartása nagyon problémás képet mutat a válság az egész országot érintette, visszavetette a gazdasági tevékenységet, illetve a közcélú szolgáltatásokat is alapszinten veszélybe sodorta. Egy szóbeli választ igénylő kérdésre tettünk javaslatot, illetve egy állásfoglalás szerepel előttünk. Holnap délután szavazunk majd róluk, és ma pedig a vitát folytatjuk le ebben a témában, úgyhogy átadom önöknek a szót. Prada, Prada, Préda úr. Nagyon helyes. Úgyhogy megadom Préda képviselőnek a szót. Igen, Préda úr nevében szeretnék hozzászólni. Ő engem kért fel. Sajnos nem tud részt venni a ma délután ülésen, és Préda úr a DEVE, illetve az AFET javaslatait szorosan figyelemmel követte, és májusra felkészülve szeretné, hogyha elmondanám, hogy májusban Brüsszelben egy donor konferenciára kerül sor, és a szuverenitás, illetve területi integritás védelmében szólal majd fel Franciaország, és a francia katonák és a civil lakosság védelme mellett ezt biztosítják. Szeretnénk az ország jövőjéről is tárgyalni. Az Európai Unió segítséget kell, hogy nyújtson. Komplex kihívások előtt áll Mali biztonsági, illetve humanitárius értelemben is. Így tudjuk a fejlődését segíteni célzott támogatást szeretnénk nyújtani, és hatékonyabb koordinációra van szükség a donorokkal, az adományozókkal. Hosszú távú stabilitást szeretnénk teremteni Maliban, és Préda úr úgy gondolja, hogy fontos lenne a hatóságok munkáját támogatni. Júliusra tűznék ki a választásokat 29 módosító indítványt terjesztettek elő, 6 kompromisszumról tárgyaltunk az AFET-tel, és szeretnénk, hogyha egy hatékony szöveget tudnánk megfogalmazni, amely Molit valóban támogatja. Köszönöm szépen. Igen. Szeretnék én is néhány kérdést feltenni ezzel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, illetve a külügyi szolgálat felé. Az ENSZ 12.600 ENSZ béke fenntartót tud biztosítani erre a területre, és július 1-től megkezdhetnék a munkát. Franciaország pedig lassanként kivonhatná a csapatait. Ezzel együtt nagyon komoly aggályok maradnak a tekintetben, hogy a hadtest kapacitása elégségese. Mert az ENSZ missziónak a biztonságát garantálni kell. Melyek a prioritásai az Európai Uniónak e tekintetben, illetve milyen koordinációs megoldásokat helyeztek önök kilátásba, illetve hogyan tervezik az EU segítségét az Afrikai Unió, illetve a július 1-től az összehangolt művelet hogyan valósulhat majd meg. donne la parole à Monsieur Sean Doyle. Sean Doyle úrnak adom meg a szót. Thanks, Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Én vagyok a nyugat-afrikai részleg vezetője. Az ENSZ misszió nem csak meg, megerősíti az afrizmát, hanem át is veszi ennek feladatát, és folytatja az átalakítási folyamatot. Az afizma kapacitása valóban vitatárgya, amelyet nagy figyelemmel kísérnek. Jelenlő, jelentős koordinációs ülést folytattunk az ensz és a béke fenntartó, valamint politikai részlegével, Edward Müller vezetésével, aki a főtitkár, megnéztük a koordinációs mechanizmusokat velük, és azt vettük észre, hogy ugyanolyan aggodalmakat osztunk. Az EU kiképzési misszió feladata az, hogy felkészítse a mari hadsereget. Nagy átfedés van az amizma feladataival, de az amizma képzésének feladatát átvette az Afrikai Unió, az ECOWAS és az adományozók. Az EU képzési missziójának az a feladata, hogy felkészítse a, a 650 mali katonát, az itt zászlóajdat, amelynek képzése egy hét, hét, héttel ezelőtt képz, kezdődött el, és további zászlóaljak felkészítése van tervben. Nem, válasz, nem változtatjuk meg a felkészítési módszert, és semmiféle harci vagy részvételi szándékunk nincsen. Ami az utolsó kérdését illeti, az ECOWAS szerepét illeti, valamint az Afrikai Unióét, az átalakulás után az ECOWAS-nak valószínűleg megmarad a szerepe, abban, hogy politikailag követi azt, ami mi, mi történik, a politikai egyeztetéseket, és véleményét fogja elmondani a rendezési terv különböző aspektusairól, véleménykülönbségeket próbál els, Niger, Algéria és a skála másik felén az északi országok között, melyek szerintünk nem olyan egyszerű kérdések, mint azt előre, először gondolnánk. Az Afrikai Uniónak az a szándéka, hogy továbbra is részt vesz a folyamatokban. Kere Bolyolja külön képviselője fontos szerepet játszott az elmúlt hetek során, és más eh, képviselők is, eh, nem a Michel, a Montan, EU eh, e képviselők, együtt azt gondoljuk, hogy a koordinációt fel kell erősíteni. A támogató csoport, amely Bamakóban ült össze pénteken, jó munkát végez, és szükséges az ő munkájuk a továbbiakban is. Koncentráltabb, specializáltabb koordinációra van szükség, és minél inkább sikerül ezt elintéznünk, annál jobb, és remélem, hogy ezzel sikerült válaszolnom az ön kérdésére. Köszönöm szépen. Euh, Igen. Három kérdést szeretnék még feltenni, és azután átadom majd a szót. A külügyi szolgálathoz szeretnék intézni három kérdést. Hogyan tekintik a csádi kormány bejelentését nemrég, Malibok 2000 katonát kivonnak, gerillák mm, elleni bevetés szempontjából ez problémát jelenthet. Végül is a fő felelősséget kivállalja ezek után a terrorizmus elleni harcban, illetve az információ szerzésben. És hogyan látja a július 1-re kitűzött választásoknak a helyzetét, illetve a július 31-ére kitűzött második fordulónak a kilátásait az aktuális helyzetben. Azután az Európai Unió milyen technikai segítséget nyújthat ezen események alkalmával. Az Európai Unió és Franciaország közösen május közepén egy donorkonferenciát szervez, és ott a biztonsági terület reformjával, illetve a kormányzás reformjával is foglalkozni terveznek majd a konferencián. Sandor, illetve a bizottság kap majd szót. Um, the... Köszönöm, elnök asszony. Csád elnökének nyilatkozata arról szólt, hogy a csádi csapatokat nem készítették fel, nem megfelelőek azok ilyen jellegű gerilla konfliktusokra, amelyek ott alakultak, és ezzel egyetértünk. Nagyon egy, egészen más szerepet kellett játszani a terrorizmus elleni harcban, mint amire a reguláris hadseregeket felkészítették. Ki venné át a terrorizmus elleni harcot? Szerintem az ott maradó francia erők, amelyet Franciaország rendelkezésre bocsájt, valamint egyéb tevékenységek, amelyeket majd gyorsan kell felépíteni. Ezek kombinációja lesz számos partnerek részéről, akik a régióból származ, származnak, jelentős egyeztetés zajlott a régióban dolgozó biztonsági erők között, valamint külső támogatást is kapunk. Számos lehetőséget megvizsgáltunk már a stabilitási eszköz keretén belül, vannak további lehetőségek is, amelyeket pedig a CSTP keretén belül vizsgálunk. Ami a júliusi választásokat illeti, úgy gondoljuk, hogy, és ezt osztja szinte teljes egészében a támogatói csoport is, hogy nagy szükség van egy megválasztott kormányra azért, hogy a hosszabb párbeszédet és egyeztetést és rendezést le tudják folytatni. Ezért nagyon fontos, hogy az választások a tervek szerint folyjanak. Ezt mondta Gundutrári elnök az ECOWAS csúcs találkozóin. 68 héttel ezelőtt, és azóta az általa összegyűjtött támogatás jelentőségét sikerült is fenntartani. Hogy miféle támogatást nyújt az Unió. Folyamatos támogatást nyújtunk különféle területeken, előkészítés területeken, amelyek már néhány hónapja zajlanak regis, regisztrációkat, listákat állítunk össze, azt vizsgáljuk meg azzal a céllal, hogy korai kedvező döntést lehessen hozni a választási megfigyelésekről. És az utolsó kérdésére válaszolva hadd mondjam el, hogy május 15-i konferenciától mit várunk a biztonsági szektorban azt várjuk, hogy folytatják a párbeszédet, amelyek megkezdődtek azért, hogy a folyamatban lévő tárgyalásokat megtámogassák a részvevő országok között, különféle hírszerzési szolgálatok együttműködéséről, továbbá, hogy folytassák azokat a pár stabilitási eszközi munkálatokat, amelyek már elkezdődtek, és végül várjuk azt, hogy kibővítsék a szájel erőket amelyek néhányban állomásoznak, vagy az, hogy kibővítsék, vagy az, hogy hasonló felhatalmazással újabb csapatok érkezzenek oda, amelyeknek mandátumát meghosszabbítják, és amelyek csádban és más országokban is dolgozhassanak. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. A tanács részéről kíván-e valaki szót? Amennyiben nem. Köszönöm szépen a külügyi szolgálat jelenlétét, Sandol részvételét, illetve hogy megosztotta velünk a frissebb fejleményeket. A kilences napi rendi pont következik. A halászati korlátozások a földközi tenger, illetve a Fekete-tenger korlátozásai, joghatóság alá tartozó vizei, konfliktus megoldás módszerei. Ennek a véleménynek az előadója a Fejlesztési Bizottság részéről szól erről a témáról. A Halászati Bizottság számára készül ez a vélemény. Nos, mivel én vagyok az illetékes személy. Szeretném előre bocsátani, hogy a fejlődés szempontjából a halászat nagyon fontos terület, mert munkahelyet teremt, illetve fehérje forrásként szolgál a lakosság számára. Ugyanakkor sok éve a túlhalászat miatt ritkul már ez az erőforrás, ezért meg kell védenünk ezt a természeti erőforrást. konfliktus kezelésre, megoldásokra van szükség ennek érdekében, és a leghatékonyabb probléma rendezési megközelítés, hogyha kezeljük a különböző területi vizekkel összefüggő rivalizálási problémákat, jelenségeket ennek érdekében a regionális együttműködési szervezetet be kell vonnunk ebbe a munkába, illetve a konfliktusok feloldása, a hatáskörök elosztása a feladat. A fejlődő országok támogatását is meg kell oldanunk e közben. Gazdasági, illetve technikai segítségnyújtást kell megvalósítanunk. Mindezt a halászati tevékenységek jogszerűségének, illetve fenntarthatóságának a biztosításával. például ellenőrző őrhajók nélkül nagyon nehéz felügyelni a halászati tevékenységet, illetve a szabályoknak a betartását. Tehát azt kérjük önöktől, hogy egy stratégiai keretet fogadjanak el hosszú távra a tudományos együttműködés területén, a földközi térségben, illetve a Fekete-tenger térségében. A tengerkutatásokkal foglalkozni ez az együttműködés, illetve a tudományos információ cserével azzal a célral, hogy mindenhol fenntartható legyen a halászat, illetve ne halásszák túl a kapacitáshoz képest az állományt. Emlékeztetném önöket, hogy pontosabban a módosítók határideje mellett megadom a hozzászólni kívánoknak a szót. Amennyiben senki nem jelentkezik, akkor az Európai Bizottság képviselőjének, Monik Pária asszonynak adom meg a szót ebben a témában. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a véleménytervezetet, és szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy a tengeri erőforrásokat fenntartható módon kell hasznosítani, és Fontos, hogy a jövőben is a partmenti országok, és főként a kis szigetországok továbbra is biztosíthassák az élelem ellátást a halászati erőforrások felhasználásával. A halászati erőforrások megfelelő felhasználása tehát nagyon fontos, és a hozzáférésre vonatkozó megállapodásokat a partnerországokkal a legújabb tudományos eredményekre alapozzuk. Ez az egyik alapelvünk, amelyet a közös halászati politika külső dimenziójára vonatkozó közleményünkben lefektettünk, és amelyet nagy mértékben, nagy többséggel elfogadott a tanács és a parlament is. A magas fenntarthatósági standardokat elvárjuk a harmadik országoktól is, és mindenképpen fel akarunk lépni a túlhasználászattal szemben, illetve az illegális nem bejelentett és nem szabályozott halászati gyakorlattal szemben. Globálisabb szinten az Európai Unió mindenképpen elő akarja mozdítani a megállapodást a tengeri biodiverzitásra vonatkozóan. Ez szabályozná a hozzáférést, és a tengeri genetikai erőforrásokhoz való hozzáférést is. Emellett a bizottság úgy gondolja, hogy a konfliktusokat, nézeteltéréseket pozitív és békés módon kell rendezni, a nemzetközi jognak megfelelően. Így tehát mindenképpen kívánatosnak tartjuk az ENSZ halászati erőforrásokra vonatkozó egyezményének elfogadását, ez kötelezővé tenni a békés vitarendezést. A joghatósági konfliktusok rendezése nem esik közvetlenül a e, halászati erőforrások e, elosztására vonatkozó e, egyezmény alá, ugyanakkor ez hozzájárul ahhoz, hogy megelőzhetőek legyenek az efféle konfliktusok, hiszen lefekteti a partmenti országok és szigetországok kötelezettségeit. Az általam említett szervezetek, a megfelelő szervek a megfelelő szabályozás lefektetéséhez és az érintett országokat mindenképpen, és a partnerországokat mindenképpen arra kell ösztönözni, hogy elfogadják ezeket a szabályokat. Ezért Úgy gondoljuk, hogy a partmenti fejlődő országokat technikai és gazdasági támogatással kell segíteni, remélhetőleg a jövőbeni programok a kapacitásépítés számára ezekben az országokban megfelelő finanszírozást tudnak biztosítani, és a halászati megállapodás keretén belül nyújtott támogatás célja az, hogy a partnerországokban a halászati ágazat irányítását segítse, főként az ellenőrzés, az administratív, vagyis irányítási, közigazgatási kapacitás növelésével. Ami a tudományos együttműködést illeti a földközi tenger és a fekete tenger esetében, szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság 2000 elején egy adatgyűjtés és adatkezelési rendszert hozott létre, amely mind a földközi tengere, mind a fekete tengere kiterjed, és ennek a programnak a keretén belül különböző tagállamok együttműködhetnek az adatgyűjtésben, és közös feladatokat végezhetnek el. Különösen a földközi tengerre vonatkozó közös halászati tanács révén az Európai Bizottság aktívan hozzájárul a halászati adatgyűjtéshez, ezen felül pedig társfinanszírozunk több projektet is, a fáóval együtt, annak érdekében, hogy javuljon a tudományos adatgyűjtés, és ezt a programot az új pénzügyi tervezési időszakban meg szeretnénk erősíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Fejlesztési Bizottság rendkívül hálás a Halászati Bizottság munkájáért, ezen a területen a legutóbbi eszmecserénk alapján sokkal jobb lett az erre vonatkozó anyag, illetve a szöveg, és úgy gondolom, hogy valóban indokolja a mi szakbizottságunk részéről az elvégzett munkát. A trialógus idejére sok sikert kívánok, és remélem, hogy Franciaországot is sikerül majd meggyőzni arról, hogy módosítsa az álláspontját. Egyelőre nem kívánja korlátozni a kifogható mennyiséget, és ugyanakkor a halálomány miatt ez fontos lenne. Nagyon fontos a halászat szempontjából ez a három oldalú egyeztetés. Úgyhogy emlékeztetném önöket arra, hogy április 30-a dél a módosító leadás határideje, illetve május 28-án szavazunk erről. Most pedig a tízes napi rendi pontra térünk át. A Nagoyai protokoll, a biológiai sokféleség egyezményhez csatolt a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a használatukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról ebben a nagyon fontos kérdésben előadunk Katrin Grez asszony. És a napi rendünk két pontja is foglalkozik a genetikai erőforrások használatával, illetve a használatukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról. Mivel a környezetvédelmi szakbizottság két véleményéről van szó, ezt párhuzamosan tárgyaljuk majd a nagoljai eh, jegyzőkönyv keretében, illetve egy rendelet készül ezeknek az erőforrásoknak az alkalmazásáról az Unióban. Grez asszonynak átadom minden további nélkül a szót, hogy mutassa be ezt a két véleményt. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek! Néhány hete szavaztunk a szakbizottságban, illetve azután a plenárison. A biokalózkodásról volt akkor szó, illetve ez egy tabu témakör, a, a biokalózkodás. A biológiai sokféleség a világban egyfajta örök probléma terület, és naponta csökken a biológiai sokféleség, ezért itt a fejlesztési szakbizottságban felelősséget kell vállalnunk ezen a téren, nem szabad szement hújnunk a katasztrofális fejlemények fölött. A helyi lakosság életét silányítja a sokféleség csökkenése világméretekben. Ez ellen harcolnunk kell, és a biológiai sokféleség mindenképpen megőrzendő, hiszen itt létfontosságú érdekről van szó. Beszélni kell arról is, hogy a genetikai erőforrások alapvető forrásáról van itt szó, és itt a fejlődő országok az elsődleges forrásaink. A biológiai sokféleség természetesen elsősorban a déli országokban találhatók. 70%-a a hátrányos helyzetű lakosságnak a biológiai sokféleségből él. A víz, a táplálkozás, a bevételi források szintjén, illetve kár az éghajlat változás kezelése témakörben is. Úgyhogy a környezetvédelmi szempontok nagyon nehezen érvényesíthetők, mert ez egy óriási kihívás. az élelmiszerellátás biztonságát veszélyeztetik ezek az intézkedések, illetve sok fejlődő országban a fenntarthatóságot is. Az Európai Bizottság ezért egy jogszabályjavaslatot készített a Nagoyai jegyzőkönyv alkalmazására, illetve az Európai Uniós alkalmazás szabályozására, és a Nagoyai Egyezmény az egyetlen eszközünk arra, hogy a biokalózkodás ellen fellépjünk valamilyen módon. A biológiai sokféleség, az úgynevezett híres CDB egyezmény, illetve a Nagoyai jegyzőkönyv összefoglalja az ezzel kapcsolatos feladatokat. És a származási országok, a helyi lakosság, közösség, az őslakosok érdekeit fogalmazza meg, illetve meghatározza a megfelelő feltételeket a közös fellépéshez. Rövidítve MAT és a biológiai sokféleség védelmét szolgálják ezek az intézkedések. A Nagoyai jegyzőkönyv három pillére támaszkodik. Az első a genetikai erőforrások hasznosítása. A bizottsági javaslat ezzel nem foglalkozik, mert az országok szuverenitását érinti ez a kérdéskör. A második pillér, hogy megosszuk egymással az erőforrásokból származó előnyöket, a bizottság ezzel foglalkozik, de szerintem nem eléggé. A harmadik pillér pedig a felhasználók szabálykövetése, jogkövetése. A bizottság javaslata ezzel erőteljesen foglalkozik. És nem meglepő, amit megállapíthatunk ebből, hogy orientáltságában a felhasználó országokat emeli ki a szabályozás. A forrásországok hátrányára, amelyek természetesen ugye a fejlődő országok. És a Fejlesztési Bizottságban itt, ahogyan a saját kezdeményezésű jelentés esetében is tettük, fel kell vállalnunk azt a felelősséget, hogy megvédjük a szakpolitika koherenciáját, és egy méltányos, igazságos és kiegyensúlyozott megoldást találunk a sokféleség szállítói, illetve felhasználói között. És a rendelkezésemre álló időben csak a nagy vonalakban szeretném ismertetni a fejleményeket. A bizottság felügyeleti javaslata arra vonatkozik, hogy a felhasználók megtegyék a szükséges intézkedéseket, de ezt mi nem találjuk elégségesnek. Tehát tilalomra van szükség a biokalózkodás ellen, illetve a genetikai erőforrásoknak az illegális kereskedelme ellen aktív harcot kell kezdenünk. Nagyon fontos az alkalmazásnak a kerete, új típusú genetikai erőforrás felhasználási módokra van szükség, minden résztvevő bevonásával a genetikai erőforrások nagyon nagy mértékben már is begyűjtésre eh, kerültek, illetve elkerülhetetlen a szabályozások. Tehát a Nagoya jegyzőkönyv minden típusú genetikai erőforrás felhasználásra ki kell, hogy terjedjen. Harmadsorban eh, egy olyan elképzelésről szeretnék beszélni, ami számomra kiemelten fontos. Miközben dolgozunk egy multilaterális, ambíciózus szabályozási kereten, az EU szintjén egy alapot kellene létrehoznunk az előnyök megosztása céljából. Egyes erőforrások, itt most konkrétan például a nyílt tengeri erőforrásokra gondolok, és a történelmi múltbeli erőforrásoknak a felhasználására európai szinten össze kell hangolni az előnyöknek a kezelését, úgy, hogy a világbiológiai sokféleséget meg tudjuk őrizni. Végül, negyed sorban, tovább kell fejlesztenünk a genetikai erőforrásoknak a felhasználói láncolatát, és meg kell hoznunk a szükséges intézkedéseket a nyomon követhetőség, illetve a jogbiztonság érdekében a felhasználói oldalon. Tehát itt gyakorlatilag egy ellenőrző rendszer kialakításáról van szó, és ezzel tudjuk az érdekeinket alapvetően biztosítani. Nagy vonalakban így szeretnénk elérni azt a célt, hogy a benszülött, illetve őslakos népek, a helyben élő lakosság érdekeit figyelembe tudjuk venni a felhasználás hasznosítás során. Szeretnénk egy tisztább, áttekinthetőbb, hatékonyabb rendszert kialakítani, amely lehetővé teszi az adminisztratív nehézségekkel való megbírkózást is. Tehát a Nagoyai jegyzőkönyv kapcsán ennyit szerettem volna elmondani. A fejlődő országok, illetve a fejlett országok érdekeit is biztosítani kell egymással összehangoltan. Meg kell osztanunk egymással tisztességes módon az előnyöket ez elengedhetetlen, különösen a fejlődő országok számára. És talán mondanom sem kell, hogy jelentős kapacitás fejlesztést igényel intézményi szinten ez a javaslat. Remélem, hogy nem fogalmaztam túl hosszan, és sikerült az alapvető elképzelésünket bemutatni. A saját kezdeményezésű jelentés témakörében, tehát ezek a kérdések merülnek fel, illetve a biokalózkodás témájában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, előadó asszony. Most pedig a képviselőké a szó, amennyiben szót kér valaki. Harsenis úr. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak a két véleménytervezethez. Mindkettő úgy gondolom nagyon kiegyensúlyozott. Kiváló véleménytervezetekről van szó. És a Nagolyai jegyzőkönyv valójában nagyon nagy jelentőséggel bír. Valóban elérkezett az ideje annak, hogy az Európai Unió részes felévé váljon ennek a jegyzőkönyvnek, át vegye azt, Európai Uniós jogszabályokba emelje, és gondoskodjon arról, hogy megfelelően végrehajtsuk ezt a jegyzőkönyvet. Egy olyan kísérletről vagy kezdeményezésről van szó, amely 1992 óta tart a Riói csúcs találkozó óta. 2010-ben azonban aztán bekövetkezett a jegyzőkönyv aláírása, és tulajdonképpen magától értetődő kellett volna, hogy legyen, hogy aláírjuk ezt a jegyzőkönyvet. A Nagoyai jegyzőkönyv esetében arról van szó, hogy az úgynevezett biokalózkodást legyőzzük. A jegyzőkönyv arról hivatott gondoskodni, hogy azok a vállalatok, amelyek biológiai erőforrásokat szeretnének kiaknázni, a helyi községek, önkormányzatok, illetve az érintett államok beleegyezését, előzetes beleegyezését kérjék. És a biológiai erőforrások kiaknázása révén létrejött nyereséget és közössé kell tenni, meg kell osztani az adott helyi regionális önkormányzatokkal, vagy az adott állammal. Tehát a biokalózkodás elleni fellépésről van szó. Sajnálatos módon azonban az Európai Unió a Nagoyai jegyzőkönyvről szóló tárgyalások során negatívan állt hozzám ehhez a jegyzőkönyvhöz, mert úgy gondolta, hogy sok-sok akadályt vett fel számára. Mind a tanács, mind az Európai Bizottság azonban eh, egyfajta pálforduláson ment keresztül. Ez azt jelenti, hogy most egy olyan dokumentum született, amely talán nem tökéletes, de mégis a jó irányba mutat. És nagyrészt egyetértek a jelentés tevő vélemény tervezetével, is, úgy gondolom mielőbb el kell fogadnunk ezt a véleményt, és ezáltal hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy ezt a jegyzőkönyvet mielőbb beépítsük az EU jogszabályaiba. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Ügó Sali úr, vagy Vasilis Kuciuris úr. Thank you very much, Mr. Chair, and good afternoon. Köszönöm, elnök asszony, köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy felszólhatok az önök vitámájában a Nagoya jegyzőkönyvről. Ez a rendelet a genetikai erőforrások felhasználóinak, valamint az részvevő országoknak munkát foglalja össze. Nagyon részletes hatástanulmányt készített a bizottság, számos lehetőséget vitatott meg ebben. Az volt a javaslatunk, hogy hozzuk létre a felhasználói szabályokat, és hogy egyensúly teremtsünk a felhasználók és az ellátók között. Ezen, ezek nélkül az országok jogait egy nem lehet tiszteletben tartani. Azt javasoltuk, hogy um, részevői láncot hozunk létre, a rész, és lehetővé tegyük a jövőbeni felhasználást. Az ABS szerződések megduplázása ellenére ennek a rendeletnek nincs visszamenőleges hatása, a Nagoyai jegyzőkönyv hatályba lépése utáni időre vonatkozik, és ez a megoldás összhangban van a Nagoyai jegyzőkönyvvel. Biztonságot teremt a felhasználóknak azért, hogy beruházhassanak és felhasználhassák ezeket a genetikai erőforrásokat. A rendelet kötelezettséget teremt a felhasználóknak, nem gondoljuk, és nem is támogatjuk azt, hogy tiltást kell bevezetni hiszen a tiltás akadályozná a genetikai felhasználók kezdeményezéseit, és nemzetközi sztenderdekre lenne szükség ahhoz, hogy amelyeket nem hoztak létre, arra is szükség lenne, hogy meghatározzák az illegális felhasználást vagy a biokalózkodást, amelyet nemzetközi szinten kell kidolgozni hivatkoznék az Európai jogi, Parlament Jogi Bizottságának véleményére a személyi tulajdonjogok védelméről, amely rámutat arra, hogy tisztázni kell a definíciókat, és össze kell hangolni azokat. A rendelet ellenőrző pontokat állít fel a felhasználói lánc elején és végén, és ezzel teljesíti a Nagoyai jegyzőkönyv 17. cikkének követelményeit. Nem gondoljuk, hogy több köt, kötelezettséget és előzési pont, pontot kéne be, bevezetni, figyelembe véve azokat az ellenőrző pontokat, amelyeket a tagállamoknak kell teljesíteni a 9-es cikk értelmében. A Nagoya jegyzőkönyv értelmében a mi javaslatunk tiszteletben tartja a benszülött közösségek eh, eh, hagyományos ismeretét és jogait. Javaslatunk szerint nem eh, mozdítjuk elő az európai multilaterális haszonmechanizmust. Az Európai Unió párbeszédet folytat a felhasználásokról, és a nagolyai jegyzőkönyv aláírójai, amint ez a jegyzőkönyv határba lépett, meg kell határozniuk az ilyen globális, haszon megosztó mechanizmusok működését, amelyet egyébként nem lehetne garantálni. Egyidejűleg pár, párhuzamos pár, párbeszédek folynak egy egyezmény létrehozásáról a különböző joghatáságok között. Az a véleményünk, hogy ez nem akadályozza a nagolyai tevékenységet, és gyors európai megoldást teremt. Ha vannak még, van, idők, van időnk, akkor belemehetnék a javaslat részleteibe, kérdezi a felszólaló az elnökasszonytól. Köszönöm szépen. Egyes, a javaslat egyes konkrét rendezkedését ért, ért, érintően ez a véleményünk. A kettes cikket illetően a javaslat nem, ter, nem, nem terjed ki a 15-ös és, és 3-as cikkek által lefedett területekre. Az 5-ös cikk javaslata a gyűjtemények létrehozásáról érdekes, de nem költséghatékony szerintünk elijeszti a gyűjtőket a gyűjtemények létrehozására. A hetes cikk az egyes ellenőrzés pontok meg, megsokszorása szerintünk nem hatékony, nyolcas cikket illetően, a legjobb gyakorlatokat illetően. tisztezni kell, hogy a nyolcas cikkben felsorolt gyakorlatok vajon lehetővé teszik-e a felhasználók szabálykövetését és hogy ezek megvalósíthatók-e a 14-es és cikk értelmében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Grez asszonynak adom meg ismét a szót, hogy lezárja a témát. Röviden fogok fogalmazni, mert látom, hogy még zsúfolt a napi rendünk és én üdvözlendőnek tartom, hogy mindkét oldal között egyensúlyra törekszik a javaslat. Még hosszú után előttünk, úgy gondolom. Tehát az árnyék előadók rendelkezésére állok a különböző frakciók részéről. A cél az, hogy a biokalózkodás ellen valóban hatékonyan tudjunk fellépni. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetem önöket, arra, hogy a módosítók előterjesztésének a határideje április 30-a dél. A szavazásra pedig május 28-án kerítünk sort. Az előadóasszony egyetértésével megfordítom a napi rendeknek a sorrendjét, hogy ne várakoztassuk meg a Közép-Afrikai Köztársaság miniszterelnökét, akit sok szeretettel üdvözlök körünkben. Nikolá Giangai, miniszterelnök úr. Ahogyan az ülésünk kezdetén bejelentettem, a közép-afrikai köztársaság helyzete rendkívül instabil és aggodalomra ad okot. Most ezt a helyzetet szeretnénk megvitatni, illetve az ország fejlődési helyzetét, hiszen az erőforrások szempontjából rendkívül kedvezőtlen helyzetben van a közép-afrikai köztársaság. Emiatt is továbbra is nagyon szegény. Köszöntöm Önt, miniszterelnök úr, a bizottság ülésén. A konfliktust követően a tavalyi, illetve az idei évben megszületett a Libreville egyezmény, és önt nevezték ki az átmeneti kormány élére. A Libreville egyezményt nem tartották be a felek, és Boazizé elnököt megdöntötte egy lázadó csoport, amelynek Szeleka a neve, és ez március 24-én történt. A szövetség vezetője Jotodia önmagát kinevezte az ország elnökének, felfüggesztette az alkotmányt és a parlamentet, és három éven keresztül rendeletek útján fog kormányozni. Ezután választások következnek majd. A nemzetközi közösség határozottan elítélte a pucsot. Jotodia úr önt visszahelyezte a miniszterelnöki posztra, és ön kapta meg a lehetőséget, hogy egy új átmeneti kormányt hozzon létre. A közép-afrikai országok gazdasági közössége ajánlásokat fogalmazott meg, és ezeket nagy részt teljesítette is Jotodia úr. Az átmenet nemzeti tanácsa létrejött, és Jotodia elnököt 18 hónapra kinevezte a hivatalába, és Ugyanakkor a választásokon az átmeneti kormányban résztvevők nem fognak majd részt venni ennek az időszaknak a végén. A Nemzeti Tanács egy új alkotmánytervezetet dolgoz ki, amelyről népszavazást tartanak. Az átmenet során sajnos azt kell mondjuk, hogy Bangiba, a fővárosban nem tért vissza a nyugalom, épp ellenkezőleg múlt héten halálos összetűzésekre került sor, és egyes médiákban anarhiáról hallhatunk. És ön miniszterelnök úr nemzetközi csapatok segítségét kérte, hogy rendre, a rendet helyre tudják állítani. Ez azt a veszélyt veti fel, hogy a helyzet rosszabbra fordulhat, és humanitárius válsághelyzet alakulhat ki. Tehát a lakosság érdekeit tartjuk abszolút prioritásnak, elsődlegesnek, és ennek érdekében alapvető, hogy valóban befogadó, integratív átmenet valósulhasson meg az önök hazájában, valamint a közép-afrikai államok gazdasági közössége segítségével a Libreville egyezménynek is érvényt kell szerezni. Ahogyan ön is hangsúlyozta, hatalmasak azok a kihívások, amelyek önök előtt állnak. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezekről a kihívásokról most vitát tarthatunk az ön résztvételével, és át is adom önnek a szót, miniszterelnök úr. Je vous remercie, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is nagy öröm és megtiszteltetés, hogy fogadnak itt a szakbizottsági ülés alkalmából engem, és a közép-afrikai köztársaság helyzetéről beszámolhatok önöknek. Szeretnék képet adni a valóságról, illetve hazámban a történésekről szeretnék részletesen beszámolni. A közép-afrikai köztársaság akár potenciálisan gazdag is lehetne, ugyanakkor évek óta válsághelyzetben van, pucsot, lázadás követett, és az alkotmányos rendszer összeomlott. 2013. március 24-én pedig a Szeleka nevű lázadó csoport átvette a hatalmat, az irányítást köztársaságunkban. És ma számos politikai, illetve intézményi kihívás előtt állunk. Az alkotmányos rendet szeretnénk biztosítani, minél előbb helyreállítani a rendet, erre 18 hónapos időszakot tűztünk ki és eközben az alkotmány tervezetén dolgozunk, amelyet népszavazással szeretnénk majd megerősítetni. Ennek eredményeképpen az átmenet nemzeti tanács legitimitását is biztosíthatjuk, és a nemzeti tanács a közép-afrikai gazdasági közösség állam és kormányfőinek az április harmadikai csúcs találkozóján megtette az ajánlásait. Csotodia úr számára ez a Nemzeti Tanács biztosítja a közösséggel együtt a legitimitást. Tehát átmeneti intézkedéseket léptettünk életbe, és dolgozunk az alkotmányosság helyreállításán. Ekközben humanitárius válsághelyzet felé közeledünk a fegyveres konfliktus miatt. Rendkívül nehéz katasztrófával fenyegető humanitárius helyzet alakult ki. Fosztogatások, vérengzések követték a konfliktust, és másfél millió lakosság menekült el a falvakból, és azóta menekültként a, a vadonban éli az életet, tehát nagyon nehéz helyzetben van, és segítségre szorult. Tehát valódi humanitárius tragédia eh, fenyeget. A gazdaság, illetve a társadalmi eh, katasztrófa ugyancsak közel áll, mert a gazdaság teljesen összeomlott, kifosztották a vállalkozásokat, nincs hadsereg, nincs csendőrség, nincsen rendfenntartás, tehát anarhiába süllyedt a közép-afrikai köztársaság. Mert nincsen szervezett rendfenntartó erő. Még a katonai irányítás sem egységes. Tehát emiatt valódi anarhiában élünk. Jelen pillanatban tehát a hazámban így fest a helyzet. Ezt szerettem volna az önök tisztelt bizottsága előtt feltárni. Sajnos ez a szomorú valóság. Ennyit tudtam a helyzetkép keretében elmondani, és most várom a kérdéseket, amelyekre szívesen válaszolok. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr. Most pedig megadom a szót a képviselőknek, elsőként Louis Michelnek. Igen, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, azért is kértem szót, mert a miniszterelnök nem szólhatott abban a minőségében, amelyben őt elismeri továbbra is a nemzetközi közösség. Április 3-án én is ott voltam a csúcs találkozón. Ez volt a második rendkívüli csúcs találkozó ebben a témában, és a miniszterelnök úr a Szeleka nevében sohasem fogalmazhatott meg hivatalos álláspontot, de ugyanakkor a közép-afrikai köztársaság miniszterelnökeként széles körben elismert. És legitimitását, illetve a hivatalát azzal is erősítjük, hogy itt ebben a körben őt hallgattuk meg a friss helyzetképről. Az Európai Unió, illetve az ENSZ és a nemzetközi közösség is önök mellett áll. Szeretnénk, hogyha a megbékélés folyamata sikeres lenne. Úgy gondoljuk, hogy önnek valódi befolyása van az önjelölt államelnökre is, magához ragadott számos jogkört, amerről most hallhattunk, és szeretnénk egy jótékony, önerősítő kört beindítani a közép-afrikai köztársaságban, és ennek a legnagyobb akadálya az, hogy rendkívüli egyenlőtlenségek vannak az országon belül, illetve a szelek a csoportnak a szerepe és egy feszültség forrás. És az elnök konfliktusa a regionális erőkkel valamint a lakosság ellátásának a sürgető feladatai, ezek azok a fő témák, amelyek kezelést igényelnek. Ami pedig a finanszírozást illeti, a Közép-Afrikai Köztársaság egyértelműen egy teljesen üres államkasszával rendelkezik, ami óriási szociális veszélyeket rejt magában és megakadályozza a célzott intézkedéseket, illetve a vallási konfliktusoknak a megelőzését. Tehát források hiányában összeomolhat a teljes államrendszer. óriási a kihívás, illetve a feladat rendkívül nehéz. De a nemzetközi közösség részéről én is tanúsíthatom, hogy a miniszterelnök úr legitimitását elismeri a közösség. Úgy látjuk, hogy ön a politikai konfliktusok felett áll, sem az elnök, sem a miniszterelnök nem indulhat a választáson az elképzelések értelmében, és annak ellenére, hogy közben ő alakított kormányt, tehát ezt is figyelembe kell venni, hogyha a jövőképet, illetve az úti tervet ö, tekintjük. Jamena elnök, illetve a miniszteri átszervezés folyamata különböző erők bevonásával folyik az országban, és a Nemzeti Tanács végzi az átmeneti feladatokat, jogszabályokat alkot, gyakorlatilag a parlamentet hatájon kívül helyezte, és ezek nagyon fontos és aggasztó fejlemények. Nem kívánok túl hosszan eh, beszélni, csak annyit szólnék, hogy nyilvánvalóan az alkotmányos rendet mielőbb helyre kell állítani. El szeretném mondani, hogy a választott parlament, a száz főből álló parlament, eh, Bozizé úr többségével működik, a választásokat megfigyelő misszió számos problémát jelzett, a legalitás, legitimitás, illetve beavatkozás és nyomásgyakorlás témakörében, és így tovább. Utolsó sorban több emberrel beszéltem, senkitől nem hallottam a következőt a misszió során, senkitől nem hallottam azt, hogy Bozizi elnök úr fellépése kapcsán panaszt emelt volna. Ezt szerettem volna hangsúlyozni, illetve kiemelni. A miniszterelnök úr, aki most itt van a körünkben, európai szintű személyiség, és szeretnénk, hogyha a népereményeit reményeit valóra válthatna. Fontos, hogy megélhetést biztosítsanak a lakosságnak, hogy bevételhez juthassanak, és a népjavát kéne, hogy szolgálja az ország vezetése. És a nemzetközi közösség támogatásával a választott vezetők tehetik ezt majd meg. Köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Unió, illetve AKC közös közgyűlése és a Frankofon Szövetség külön megbízottja is foglalkozik ezzel a témával. Most pedig Szárgentini asszonynak adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony hogyha a miniszterelnök úrnak szüksége van tolmácsolásra, akkor beszélek addig, amíg felteszi a fülhallgatóját. Rendben. Köszönöm szépen elnök asszony a szót, és köszönöm önnek is, miniszterelnök úr, amiért eljött ma hozzánk. A bevezetőben a szakbizottságunk elnöke elmondta, megvárom, hogy a miniszterelnök úr hallja a tolmácsolást, tehát még egyszer elmondom, köszönöm szépen miniszterelnök úr, hogy eljött hozzánk. A szakbizottságunk elnöke a bevezetőjében beszélt az erőforrásokról, mint egyfajta átokról. Úgy gondolom, ez egy kulcsfontosságú kérdés, amikor az önök országáról beszélünk. Nagyra értékelem, hogy itt van ma körünkben, és Ön elmondta, hogy az ország anarchiában van, és ö, nincs jogállamiság az ország területén jelen pillanatban. De az államcsényt megelőzően sem volt a demokrácia minta példája az ország. Bozis elnök tíz évig állt az ország élén, és ezen tíz év alatt azt hiszem, Például a gyémánt kereskedelemben igen nagy vagyonra tett szert ő. Talán érdemes lenne arról beszélni, hogy hogyan lehetne most kihasználni a jelenlegi helyzetet az ország stabilizálására, milyen támogatásra van szüksége a mi részünkről, illetve magának a közép-afrikai köztársaságnak a vezetése mit tehet azért, hogy ezt a emlí, már említett átkot meg törje az ország. Második kérdésem pedig az, hogy mikorra várhatóak a választások, illetve a demokratikus jogrendszer visszaállítása. És a harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a dél-afrikai védelmi miniszter és ön is személyesen arról nyilatkozott, hogy a közép-afrikai köztársaságba afrikai erők térhetnek vissza, talán beszélhetne is részletesebben. Néhány héttel ezelőtt Afrikában jártam, illetve Dél-Afrikában jártam, és az ottani védelmi miniszter elmondta, hogy a dél-afrikai csapatok mit is tesznek a közép-afrikai köztársaságban, illetve rákérdeztem erre, és nem kaptam megfelelő választ. De a dél-afrikai köztársaság ban továbbra is úgy gondolják, hogy a dél-afrikai köztársaság érdekeit eh, védik közép, a közép-afrikai köztársaságban. Ez is az erőforrásokkal függ össze, amelyeket már említettem. Érdekel nagyon, mit gondol ezen témákról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a bizottság képviselőnek a szót, amennyiben valaki szeretne a bizottság nevében felszólalni. Úgy látom, hogy senki. Akkor a külügyi szolgálat részéről szintén nem kér szót senki. Ez esetben ismét megadom a szót a miniszterelnök úrnak, hogy válaszoljon a képviselők által feltett kérdésre. Merci. Euh. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Látom, hogy ismerik a helyzetet. Közép-Afrikai Köztársaságban, hiszen beszéltek a Botize évtizedről, ami arról szólt, hogy kiaknázták az országunk erőforrásait, különösen az gyémántot, és ebben az elnök élen járt. Ami az Európai Unió segítségét illeti, elsősorban pénzügyi támogatásra van szükségünk ahogy már mondtam, az Európai Unió az a kulcs pénzügyi partnerű a e, köztársaságnak, és van számos olyan projekt, amelyet már támogatnak és finanszíroznak, valamint az alkotmányos rend összeomlása elvezhethet oda, hogy ezeket a projekteket felfüggesztik. A cél tehát az, hogy a kormányom kérelmet nyújtson be, hogy ezeket a projekteket ne függesszék fel, hiszen az az emberek igényeinek, igényeit ásná alá, és ők már úgyis nagyon sokat szenvedtek. Másfelől azt szeretném még elmondani, hogy ami a stabilitást és a béke helyreállítását illeti az országban, több csapatra lenne szükségünk, és az Európai Unió részt vesz ennek finanszírozásában bizonyos tekintetben a katonai erők finanszírozásában, amelyet a FOMAK képvisel a nemzetközi um, csapatok jelenléte Közép-Afrikában. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió segítse is a fomak csapatokat azért, hogy ezek ellátást kaphassanak. Azért, hogy 700 helyett 2000 eh, katonánk is legyen. Emellett orvosi eh, segítségre is szükségünk van egyelőre. Semmi pénzünk nincs arra, hogy az orvosokat eh, kifizessük. Még március óta, április, március-áprilisi fizetésekkel elmaradtunk, és már április 22-ét írunk, ezért sürgős segítségre van szükségünk azért, hogy a fizetéseket, nyugdíjakat és a biztonsággal erők szolgálatait kifizethessük. Hiszen a Szeleka az, ahol a, a bajok forrás ered Bangiban is. Hogyha ezt sikerül korlátok közé szorítani, ahhoz et, etetni kell a katonákat, és erre nincsenek forrásaink egyelőre. Azt is el kell érnünk, hogy a nemzetközi szervezeteket fi, finanszírozhassuk, mint az átmeneti tanácshatóságait. hatóságait. létre kell hozni a bíróságokat, a kormánynak nincs, erre sincs pénze. Továbbá ilyen fontos intézményi kihívásokkal kell megbírkoznunk, amiben reméljük, hogy az EU segíteni tud nekünk. Visszatérnék még arra a tényre, hogy a felkelők minden épületet tönkretettek, ami a köz, közigazgatáshoz tartozik. Nincsenek már számítógépeink, nincsenek asztalaink, székeink se. A közigazgatás így aztán nem is létezik fizikai formájában, nincsenek forrásaink ahhoz, hogy ezt helyreállítsuk, rövid távon, és hogy ezt a helyzetet e, kezeljük. Ezért van szükségünk pénzügyi támogatásra az Európai Uniótól. Nagyon örülnénk ennek a támogatásnak. E, sürgős költségvetési kiigaz, e, segélyre van szükségünk. Ennyit tudok mondani az első kérdésre térjünk rá a, a dél-afrikai csapatok kérdésére. Zuma elnök részt vett az ECCS rendkívüli csúcs őtekezletén április 18-án, és ott felvázolta a lehetőségeket misszió indul Dél-Afrikába, hogy megnézzük, hogy vajon lehet-e a koordinációt fejleszteni a közép-afrikai és dél-afrikai köztársaság között, hiszen egészen mostanáig a kapcsolatunkat az emberek érdekei irányították, és nem az államok érdekei. Küldöttség utazik tehát Dél-Afrikában, és ennek az lesz a feladata, hogy tisztázza a a Buzizé elnök által le, le, felvázolt viszonyokat. Remélem, hogy válaszoltam a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Már csak annyi maradt, hogy sok energiát, bátorságot, sok sikert kívánjunk ehhez a fontos feladathoz önnek. és reméljük, hogy a közép-afrikai nép igényeit meghallgatják és teljesítik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Most pedig visszatérünk a 12-es napi rendi pontunkhoz. Innováció a fenntartható növekedésért. Az európai biogazdaság. Lövin asszony a felelőse megfogalmazója a véleménynek, annak a vélemény tervezetnek, amelyet a Környezetvédelmi Szakbizottság jelentéséhez készített. Úgyhogy Lövin asszony, meg is adom önnek a szót. Thank you very much, uh, Madam Chair, dear colleague. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Igen, a bizottság, az Európai Bizottság tavaly egy köz, közleményt tett közé, illetve a biogazdaságról. Nagyon fontos, hogy a DEVE szakbizottság véleményt készítsen erre, az illetékes szakbizottság természetesen az NV, tehát a Környezetvédelmi Szakbizottság. A megújuló erőforrásokért folytatott harc nyilvánvalóan megérdemli mindannyiunk támogatását. Egy olyan gazdaságot szeretnénk kialakítani, amely a megújuló erőforrásokra épül, ez nem képezi vita tárgyát. Tudjuk azonban mindannyian azt, hogy ha megújuló erőforrásokra építjük, ezekre alapozzuk a társadalmunkat, amikor a e, hagyományos energiahordozók felől elmozdulunk a megújulók felé, e, és hogyha a biomasszára e, alapozunk elsősorban, akkor már is vita alakul ki akörül, hogy a biomasszát hogyan kell hasznosítani. És különböző érdekek ütközését láthatjuk nem utolsó sorban, amikor felmerül a földterület szükségletének és az erdők felhasználásának kérdése. Már most is a növekvő földterület igény az erdők tönkretételéhez vezet, éhénységhez és különböző konfliktusokhoz vezet. Az én véleménytervezetem ezért nagymértékben arra összpontosít, hogy egy észszerű politikai keretet kell teremtenünk, amely figyelembe veszi mindezen elemeket. Nem csak a gazdasági megvalósíthatóság a fontos az európai biogazdaság szempontjából, hanem a társadalmi, ökológiai, környezetvédelmi és fenntarthatósági dimenzióra is oda kell figyelnünk. Az egyik legfőbb kérdés számomra tehát az, hogy a fenntartható biomassa mennyisége EU-s forrásokból nem lesz elegendő a szükségletek fedezésére, egyre több, nagyobb biomasszára lesz szükség, és az Európai Unió éppen ezért egyre inkább függ majd a behozataltól, és nagy mértékben a fejlődő országokból történő behozataltól. Attól tartok, hogy az Európai Unió import függősége a globális megállapodásokra is nagy terhet ró majd, és az egyre növekvő e, faipari termékek iránti szükséglet szintén növelni fogja majd az illegális fakitermelést, és ez is a partnerségi kapcsolatokra e, nagy terheket ró, katasztrofális következményekkel járhat gyakorlatilag. Ugyanakkor aggaszt bennünket az is, eh, hogy a földterületek eh, hasznosításának, eh, hasznosítási módjának megváltozása a biomassa termelés növelése miatt szintén nehézségeket okozhat. Fontos lenne, hogy az Európai Bizottság a biomasszák egészére kiterjedő, illetve a biomassa hasznosítás minden formájára kiterjedő közleményt tegyen közzé, és egy biomassa hierarchiát is felállítson. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy ne égessünk el olyan anyagokat, olyan dolgokat, amelyeket más célra is fel lehetne használni, például élelmiszer, élelmezésre, az építőiparban, vagy egyéb más területeken, ahelyett, hogy egyszerűen csak az elégetés révén az energiát felhasználjuk, például a fa esetében. Tehát, hogyha egy anyagnak többféle felhasználási lehetősége van, akkor fontos, hogy a biomassa, az adott biomassa eh, legértékesebb felhasználási módját vegyük előre. Ez tehát az egyik legfontosabb pont. A fejlődő országokban a biomassa igény, a növekvő biomassa igény mindezzel együtt a fejlődő országokban az élelmezés biztonságot is károsan befolyásolhatja. Mindannyian tudjuk, eh, mit jelent a földrablás, illetve a földterületek nagy arányú felvásárlása, továbbá a megnövekedett biomassa igény negatívan, ki, ö, negatív kihatással lehet a, ö, mint ahogyan mondtam, az élelmezés ellátása. És természetesen az éghajlatváltozás sem egy elhanyagolható tényező, és végezetül nemzetközi jogilag kötelező fenntarthatósági sztenderdeket kell meghatároznunk a biomassa felhasználás minden ágazatára vonatkozóan, megfelelő kritériumokra van szükség az erdőgazdálkodásban például. És úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak többoldalú megállapodásokra kell törekednie, az érintett országok esetében megfelelő technológiai és intézményes támogatást kell nyújtani a biomassa fenntartható hasznosításra érdekében. Nagyon korlátozott terjedelmű véleményt készíthettem persze, ennyit tudtam belefoglalni. Nyilván több más témáról is lehetett volna beszélni, gondolok az akvakultúrára, a vízgazdálkodásra, illetve a partmenti vízterületekre, Tudjuk, hogy a mangrovékat is tönkreteszik, a mangroverdőket az akvakultúra miatt. A sásos területek szintén kipusztulóban vannak az akvakultúra miatt, mindez beletartozhatott volna ebbe a véleménybe és hát az Európai Bizottság eh, közleménye egy nagyon korlátozott értelmezését tartalmazza a biomasszának, eh, sőt, hát csak a, a biomassa közvetlen felhasználásának csupán a gazdasági dimenziójáról beszél, de hát az ökoszisztémák eh, megőrzésének, az erdők megőrzésének és a tengeri ökoszisztém, ökoszisztémák megőrzésének is vannak nagyon világos előnyei. Nyilván innen származik az oxigén nagy része, a tiszta víz, és így tovább. Érdekelne, hogy a többi kolléga mit gondol. A véleménytervezetről érdekel, hogy mit gondolnak, vannak-e módosítási javaslataik, és köszönöm szépen még egyszer a felszólalás lehetőséget. Köszönöm szépen. Nagyszerű úr, a szó. Vielen Dank, äh, Frau nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönöm szépen Lővin kolléganőnek. Egy jó véleménytervezetet olvashatunk, és a legfontosabb, mi a magunk részéről nem készítünk módosító indítványt, mert úgy gondolom, hogy minden fontos elemet tartalmaz a szöveg. Szeretnék azonban beszélni arról, hogy mennyire fontos, hogy a fenntarthatóságot szem előtt tartsuk a különböző intézkedések kapcsán, a gazdaságosság, a környezetvédelmi tényezők és a társadalmi tényezők hármas pillérére alapszik ez a fenntarthatóság. Én a társadalmi tényezőre hívnám fel még egyszer a figyelmet. A négyes, ötös és hatos bekezdésben válik mindez világosra, ahol az olvasható, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor a fejlődő országokban a biomassa igény növekedése révén és a land grabbing, tehát a földrablás révén esetleg nőhetnek majd az élelmiszer árak. sőt a rendelkezésre álló élelem mennyisége annyira csökkenhet, hogy a fejlődő országokban élőek nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Tehát az élelmezést mindenképpen szabatolni kell a fejlődő országokban, és jó az is, hogy az ENSZ e témára vonatkozó megállapítsai is helyet kapnak ebben a véleményben. Ami a hatos bekezdést illeti, a jogilag kötelező globális kötelezettségvállalások célokat illetően ez egy nagyon nagyra törő cél, de hát miért is ne fogalmazhatnánk meg nagyra törő célokat itt a szakbizottságunkban? Ez a feladataink egyike végül is, és éppen ezért támogatjuk ezt a hatos pontot is. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság képviselőjének, Paul Pressének adom meg a szót, illetve Tom Dott a másik képviselő. Paul Pressé úr, tessék önél szó. Good afternoon. In fact, you've got Mr. Tom. Jó napot, Tom Dodd fog felszólalni. Remélem, hogy elfogadható a csere. A bizottság nagyon örül annak, hogy a parlamentet érdekli az EU biogazdasága, különösen a Fejlesztési Bizottság kezdeményezése az, hogy részt vegyen a vitában. Egyetértünk a véleménytervezet lényegével abban, hogy a biogazdaságot fejleszteni kell, figyelembe kell venni a gazdasági, szociális és környezeti tényezőket, és további véleménycserét várunk a parlamenttel és más intézményekkel, a, valamint az érintettekkel arról, hogy teljesen E, meggyőződhessünk arról, hogy pont ez történik. A gazdasági, szociális és környezetvédelmi tényezők figyelembevételéhez e, integrált megközelítése van szükség, amelyben minden érintett fél hangját meghallgatjuk, amelyel jobb, e, jobban meg is magyarázzuk a lakosságnak a biogazdaság lényegét. Ezt azért mondom, mert az új biogazdasági panel, amelyet a bizottság hozott létre, nagyon fontos része ennek az integrált eh, kormányzati struktúrának. A parlament eh, tehát meghívjuk majd megfigyelőként a biogazdasági panelbe, további EU intézményekkel együtt. Az első megbeszélésre idén júniusba kerül majd sor azt is várjuk, hogy a tagállamok hasonló paneleket hozzanak létre regionális szinten. Osztjuk azt a véleményt, hogy figyelni kell a fakitermelésre, élelmiszerbiztonságra és hasonló kérdésekre, valamint CBD-re és a FLECT kérdésére, és a bizottság továbbra is támogatja a biogazdaság fejlesztését oly módon, hogy annak pozitív hatása legyen ezekre és más kérdésekre is. Sok ilyen kérdést előkészítő folyamatban meggondoltunk már, végiggondoltunk már a, a 2020-as Horizont programban, Horizont 2020-as programban, és a globális kutatás fogja felkészíteni majd a döntéshozókat és a parlamentet és arra, hogy megfogalmazza a véleménytervezetben e, felvázott kérdésekről a véleményét. Ami a biomassa importját e, illeti, azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szakpolitikák erősítésével lehet a biomassa felhasználásának a hatékonyságát fokozni az EU-n belül. E, szeretnénk kisebb nyomást gyakorolni a globális környezet kihasználására valamint az EU-n kívüli biodiverzitásra. Végül pedig hadd mondjak pár szót a nemzetközi jogilag kötelező érvényű fenntarthatósági e, e, aktusokra. A standardizációs bizottság létrehozott már néhány szabványt e, az ISO-val együttműködésben, és javaslatot tettek az EU fenntartható életműszer stratégiájával, amint további lehetőséget teremt a területen, terület lehetőségeinek kiaknázására. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Lövin asszonynak adom meg ismét a szót, hogy lezárja a témát. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, és uh, köszönöm Norbertnek a támogató hozzászólását köszönöm a bizottságnak is, hogy reagált a véleménytervezetemre, amely alátámasztja azt az érzésemet, hogy jó úton haladunk, és remélem, hogy ezt a vitát folytatni tudjuk. Várom a vitát, megjegyzéseket a kollégák részéről, akár a bizottságunk kívül is. Köszönöm ennek asszony. Merci beaucoup. Je... Köszönöm szépen. Ezennel felfüggesztem holnapig a mai ülésünket, és mindenkinek kellemes estét kívánok. Holnap pedig, illetve még azelőtt zárt üléssel folytatjuk az ülésünket, a koordinátorok ülésével. Tehát csak a képviselők, asszisztenseik, illetve a frakciók személyzete, valamint az Európai Parlament titkárságának a képviselői maradhatnak itt. Mindenki mást arra kérek, hogy hagyja el a termet, és a beszélgetéseket odakint folytassa. Hogy folytathassuk a zárt ülést. Rendes keretek között holnap kilenckor folytatjuk az ülésünket. Ugyanitt a parlament közi együttes ülést kezdjük majd meg 9 órakor a nemzeti partnerek, illetve a parlamentek képviselőjével, és a fejlesztési politika aktuális kérdéseit, illetve az adományozókkal összefüggő kérdéseket vitatjuk meg. Köszönöm.